Uh, Jó napot kívánok mindenkinek! Üdvözlöm Önöket a magas szintű parlamenti konferencián, amely a fejlesztés és migráció szakpolitikai koherenciával foglalkozik. Az OECD, az Európai Bizottság és az Európai Parlament közös rendezvénye ez. A Európai Unió és az AKC parlamenti vegyes közgyűlésének tagjai is jelen vannak az ülésteremben. Szeretettel üdvözöljük őket is, épp úgy, mint mindenki mást. Az a téma, amelyel ma foglalkozunk, hallatlan jelentőséggel bír. Mindenki tisztában van ezzel, mindenki tisztában van azzal, hogy milyen nagy kiterjedésű és milyen jelentőssé váltak a migrációs áramlatok az elmúlt évtizedekben. Ez az évszázad a mozgás, az embertömegek mozgásának évszázada lesz az ENSZ becslése szerint az emberek 3%-a kb. 200 millió ember tekinthető migránsnak. A megduplázódott az elmúlt 30 évben az ipari társadalmak lakossága a migráció következtében, és vannak országok, ahol 9-10 százalékkal nőtt meg a lakosság száma. Az én városomban, Spanyolországban a migránsok részaránya 20 százalékra tehető. A mobilitás, az emberek mobilitása a mai világ elidegeníthetetlen része, és ezért a migráció politika és a migrációval összefüggő kérdések mind az EU-ban, mind az OECD államokban egyre nagyobb szerepet játszanak, és egyre inkább a figyelem homlok terébe kerülnek. Ezért ez a konferencia a parlamenti képviselők figyelmét szeretné felhívni arra, hogy szükség van arra, hogy a migrációs szakpolitika és a fejlesztési szakpolitikát közelebb vigyük egymáshoz nagyobb koherenciát teremtsünk közte. Az a tény, hogy nem csak az Európai Unió országaiból lévő képviselők vannak itt, hanem az AKC országokból is mutatja, hogy a kérdés két aspektusát is meg szeretnénk közelíteni. Két nagyon fontos kérdéskört szeretnénk megvilágítani, és két panel fogja ezeket megvitatni ma délután. Az egyik a migráció és a fejlesztés kérdésével foglalkozik, a második pedig a migráció és a munkaerőpiac viszonyát vizsgálja, és megvizsgálja, hogy hogyan lehet eh, a migrációt eh, úgy kialakítani, úgy szabályozni, hogy egy win-win helyzet jöjjön létre, mind a származási ország, mind a migránsok számára, mind pedig azban az országban, ahova bevándorolnak. Nagy tiszt megtisztelteti számomra, hogy Hansgert Pötteringet, az Európai Parlament elnökét, Margot Wallströmöt, az Európai Bizottság helyettes elnökét, mindketten kitűnő régi barátaim, üdvözölhetem itt, valamint Mário Amano urat, az OECD főtitkár helyettesét, aki azután, hogy néhány bejelentést tette, megnyitja a konferenciát. Michel biztos úr, aki tervek szerint megnyitotta volna a konferenciát egy második előadásban, sajnos nem tudott eljönni, mert eh, leverte a lábáról az influenza, még a biztosság sem jelent biztosítékot az influenza ellen. Ezért tehát Michel úr helyett eh, a bizottság helyettes elnöke szól hozzánk. De mielőtt megadnám a szót eh, a megnyitót megtartó kollégáknak, először is a tolmácsolásról szeretnék szólni. 20 EU nyelvre van tolmácsolás, lettere és máltaira sajnos nincsen, de remélem, hogy azért a 20 nyelv elegendő lesz. A 20 közül valamit azért találnak, amit megértenek. Másodszorban, minden egyes kérdés megvitatása előtt egy regisztrációs ívet kapnak, ezzel kérhetik a szót. Csak a regisztrációs űrlap megkapása alapján lehet szót kapni. Két percet adunk a felszólalásra, ez biztos, hogy elég kell, hogy legyen, már amennyiben az idő ezt engedi. 12.30-tól 14 óráig pedig eh, szünetet tartunk a konferenciában. Az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az OECD egy eh, büfé ebédre hívja meg a résztvevőket az ebédszünetben, mégpedig itt az ülésterem előtt. Az teljes ülést videóra vesszük föl, és az Európai Parlament weboldalán le, megtekinthető az ülés, ezen felül pedig minden Európai Uniós nyelven webstreamelésre kerül, vagy hálózat áramoltatásra kerül a ülés, figyeljenek tehát, hogy mit tesznek és mit nem, mert az örökkévalóságnak őrizzük meg mindezt, amit történik. Megadom tehát a megnyitó előadás megtartására Hansger Pöteringnek a szót. Köszönöm szépen, nagyon nagy öröm számomra, hogy egy olyan ürésen vehetek részt, ahol József Borrell az elnök, hiszen hozzászoktam már, amikor József Borrell az Európai Parlament elnöke volt, én voltam a frakció, az Európai Néppárt, Európai Demokraták frakciójának elnöke, tehát most is ilyen megosztott elnöki pozícióban vagyunk, de engedjék meg, hogy németül folytassam mondandómat. Biztos asszony, kedves Margot Wallström, igen tisztelt főtitkár helyettes úr, az OECD főtitkár Mário Amano, kedves kollégák, a nemzeti parlament, parlamenti képviselők, az európai parlamenti képviselők, excellenciás hölgyek és urak, igen tisztelt hölgyeim és uraim! igen tisztelt vendégek. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ezen fontos parlamenti konferencián az Európai Parlament nevében üdvözölhetem Önöket. A mai konferencia célja nem kevesebb, de nem is több, mint hogy a migráció és a fejlesztési politikák közelítéséhez járuljon hozzá, és felhívja a figyelmet a migráció jelentős, a migrációs politikák um, jelentőségére, mind az ipari államok, mint pedig a fejlődő államok területén. Ez tehát a konferencia feladat, hogy felhívja erre a figyelmet. Külön öröm számomra, hogy a nemzeti parlamentek képviselői ilyen nagy számban vannak jelen ezen a konferencián. Az Európai Parlament elnökeként ki szeretném hangsúlyozni az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti szoros együttműködés jelentőségét, különös tekintettel igaz ez a globális jelentőségű kérdésekre. Az Európai Parlament intenzív erőfeszítéseket tesz azért, hogy a nemzeti parlamentekkel való együttműködést az Európai Unióban elmélyítse. József Borrell, mint a parlament korábbi elnöke mindent megtett ezért, és én magam is folytatom ezt a munkát. Nemrégiben jártam Finnországban, ahol a finn nemzeti parlamenti kollégákkal mi itt tettük el ezt a munkát. Parlamenti képviselőként külön jelentőséggel bírunk az országainkban élő emberekért, és e a békés jövőért. A mi felelősségünk, hogy közösen lépjünk fel, hogy szinergiákat hozzunk létre a migráció és a fejlesztés között, és döntő szerepet játszunk a migráció előnyös oldalainak kidomborításában, különösen a fejlesztés területén a parlamenti képviselők befolyásolhatják a kormányaikat, és ilyen módon az Európai Unió politikai intézkedéseit, valamint az OECD politikai intézkedéseit élettel tölthetik meg, megvizsgálhatják a migráció és a fejlesztés kapcsolatát, elemezhetik ezt, és biztosíthatják, hogy ezek az intézkedések koherensek, és a kormányok kötelezettségeiknek megfelelnek. Hölgyeim és uraim! Nagyon fontos, hogy a kormányok megfeleljenek kötelezettségeiknek, hiszen sokszor a nemzetközi konferenciákon szép hangzatos szavakat hallunk, és utána pedig hiányzik a végrehajtásra irányuló szándék. A parlamenti képviselők arra ösztökélhetik a kormányokat, hogy világos nemzeti álláspontokat fogalmazzanak meg, is a nemzetközi fórumokon is egy hangon szóljanak. A képviselők felhívhatják a figyelmet a különböző kérdésekre, és befolyásolhatják a választókat, ezért fontos, hogy hozzáférjenek a tényekhez, elemzésekhez, tapasztalati beszámolókhoz, arról, hogy hogyan függ, hogy hogyan működik a migrációs politika, és milyen kihatással van a migrációs politika származási is a befogadó országokra. Hölgyeim és uraim, mint minnyáján tudjuk, a migráció az egyik legjelentősebb globális politikai kihívást jelenti korunkban. József Borrell már beszélt erről. A világ különböző pontjain hatalmas néptömegek mozognak az extrém szegénység miatt, az etnikai, vallási, vagy pedig törzsi fundamentalizmus fellobbanása, vagy konfliktusok és háború okán. Ezért a migráció a politikai arénán és a társadalom politikai eszmélkedésben nagyon fontos szerepet játszik. A migráció irányításához irányítása és szabályozása szorosan összefügg a fejlesztési politikával, hiszen a migráció összefügg a fejlesztéssel, de a fejlesztés is visszahat a migrációra. Hogyha a migráció negatív tapasztalatait figyelembe vesszük, akkor nem szabad elfeledkezni a migráció pozitív hozadékáról is. Hogyha megfelelően szabályozzuk azt, akkor a migráció szegénység csökkenéséhez és a fejle, fejlődő országok gazdasági fellendüléséhez is vezethet. Hiszen ilyen módon feszültség csökken a munkaerőpiacon, a migránsok pénzt utalnak haza, és ezzel serkentik az otthoni gazdaságot, és esetleg később, mint jól képzett szakemberek kitérnek vissza. Ezen felül a diaszpóra szervezetek a társadalmak közötti kereskedelmi kapcsolatokat valamint gazdasági kapcsolatok is serkenthetik. Ám ha a migrációt rosszul szabályozzák, akkor a migráció fejlődő országok hátrányára válhat, hogyha például nem profitálnak a migránsok által megszerzett tudás visszaáramoltatásából. A migráció egyik legnegatív kihatás, negatívabb kihatása az agyelszívás, vagy a brain dream, Az aztán a szakképzettek elvándorlása. Megdöbbentem, amikor felkészülésem során kiderült, hogy jelenleg a szakképzett munkaerők 50 a nigériai szakképzett munkaerők 55, az ambiaiek 59, Benin pedig 40, Namíbia, Tanzánia és Dél-Afrika is 40%-kal eh, képviselteti magát. Miben is? Nos, abban, hogy a magasan képzett szakértők ilyen százaléka dolgozik az ország határon kívül. Vannak karibi országok, amelyeknél a magasan képzett munkaerő 70%-a vándorolt el, eh, illetve a több mint 12 iskolai osztályt maga mögött tudó eh, emberek 70%-a vándorolt el. A Gánában kiképzett orvosok 60%-a Kanadában, Nagy-Britanniában vagy az Egyesült Államokban dolgozik, és kevesebb, mint a hazájukban, a Zambiában kiképzett orvosok 10%-a dolgozik otthon. Az ENSZ becslése szerint eh, Afrika további egy millió szakembert kell, hogy kiképezzen az egészségügy területén az elkövetkező évtizedben. A agyelszívásnak katasztrofális kihatása van az országok gazdasági helyzetére is, külön megnehezíti ezen országok azon képességét, hogy a milleniumi fejlesztési célokat az oktatás vagy az egészségügy területén elérjék. Hölgyeim és uraim! A nagy kihívás abban áll számunkra, hogy biztosítsuk, hogy a migráció mind az Európai Unió fej, országaiban és az OECD országaiban, mint pedig a fejlődő országokban pozitív kihatással legyen. A fejlődő országoknak, az ipari országoknak nő a munkaerő iránti igénye, de ezt valamilyen módon bizt, össze kell kapcsolni a fejlesztési intézkedésekkel a fejlődő országokban. Hogy ezt elérjük, az Európai Unió és az OECD tagállamainak jobban kell először is migrációs és fejlesztési politikáját koordinálni. Ennek szellemében az Európai Unió 2005. decemberében egy koherens migrációs és fejlesztési politika mellett szállt síkra. Az Európai Unió amellett fog síkra szállni, hogy idézek, az európai fejlesztési célok céljait minden szakpolitikai területen, amelyek érintik a fejlődő országokat megjelenjenek, és ezeket a fejlesztési célokat szolgáljuk is. Idézet vége. A migráció azon 12 szakpolitikai terület egyike, amelyekben a mm, fejlesztési célokat is figyelembe kell venni. Ez feltételezi azt, hogy a nemzeti migrációs és fejlesztési politikákat egyeztessük egymással, a származás és a befogadó országok közötti együttműködést támogassuk és elmélyítsük, a nemzeti migrációs politikákat létrehozzuk, amelyek nemzetközi fejlesztési stratégiákkal és célokkal kerülnek összeegyeztetésre, mint például az ENSZ milleniumi fejlesztési céljai. És végezetül, hölgyeim és uraim, ezt a koherenciát különböző szinten kell megteremteni, és különböző érdekcsoportokat ki kell térni. A migráció egy közös kihívás, Ugyanakkor egy hatalmas esély mindenki számára, mind a fejlődő országok, mind pedig az Európai Unió és az OECD tagállamai számára esélyt kínál. A legjobb megoldásokat kizárólag együttműködés által lehet megtalálni, és csupán az együttműködés imperatívusza érvényesülésével találhatóak meg. Fontos tehát, hogy a migráció és a fejlesztés szakpolitikája így koherensek legyenek. A mai magas szintű parlamenti konferencia, amely itt az Európai Parlament épületében ülésezik, egy további lépést jelent a migráció és a bevándorlás és a fejlesztési célok összeegyeztetése területén. Azt remélem, kedves József Borel, hogy ez a konferencia segít majd abban, hogy jobban értsük, a fejlesztés és a migráció számos aspektusának összefüggését. Minden kollégának jöjjenek bár az Európai Parlamentből, vagy pedig a nemzeti parlamentekből, illetve minden vendégnek és érdeklődőnek sikeres és gyümölcsöző konferenciát kívánok. Köszönöm Önöknek, hogy elfáradtak ide és részt vesznek, és eh, köszönöm az előkészületben résztvevők munkatársaknak a munkáját. Üdvözlöm Önöket az Európai Parlamentben! Thank you, eh, President Pottering. Muchas gracias, querido Hans Herk. Köszönöm szépen. Megadom a szót a bizottság alelnökének, Wallström asszonynak. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, Borrell elnök úr, parlamenti képviselők, Pödering elnök úr, a panel tagjait is üdvözlöm, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy lehetőséget kaptam, hogy egy ilyen kiváló közönségnek szólhatok. Annak is örülök, hogy sokan eljöttek a világ minden részéről erre a konferenciára. Louis Michel kollégám nagyon sajnálja, de nem tud dott eljönni erre a konferenciára. Arra kért engem, hogy helyettesítsem, és jó kívánságait adjam át a konferencia résztvevőinek. Köszönöm szépen tehát a lehetőséget, hogy felszólalhatok itt. Az együttműködés, a koordináció természetes elemei a csapatmunkának. Ez különösen igaz a közpolitika kialakításában. Nagyon fontos, hogy az egyik politika ne gátolja más politikák érvényesülését, de ez nagyon kényes egyensúlyt feltételez, különböző érdekeket kell egyensúlyozni, hogy a lehető legjobb eredményre juthassunk. Ez a többlet mérföld úgymond az Európai Unió számára a politikai koherencia, a fejlesztés szempontjából ez a PCD rövidítés fedi. Az Európai Parlamentben imádjuk a rövidítéseket, ezt mindenki tudja. 12 olyan szakpolitikát emeltünk ki, amelyek hatással lehetnek az országok fejlődésére, kereskedelem, környezetvédelem, halászat és a migráció, ezek kiegészítik egymást, és megpróbálunk szinergiákat kiépíteni ezek között a szakpolitikák között. A migrációs politika, ezért vagyunk ma itt, hogy ezt megbeszéljük ennek a kérdéseit, nagyon jelentős politika, különösen a fejlődő országok számára. Olyan időszakban, amelyet most élünk, az e- a gazdaság és a pénzügyi válság időszaka, általában magunkba nézünk, és nagyon fontos, hogy azért fenntartsunk egy széleskörű perspektívát és globális szinten. A migráció folytatódni fog, és ennek lehetnek gazdasági, társadalmi előnyei is. Nagyon érdekes adatokkal találkoztunk néhány napja, csak a globális bankmentési csomagok 5%-a elég volna arra, hogy az évezredre kitűzött millenium fejlesztési célokat el tudjuk érni. Tehát azért van, amire van pénz. Pozitív példák is vannak arra, hogy a fejlődő országokban hogyan tudják csökkenteni a szegénységet, hogyha a migrációs folyamatokat megfelelően kezelik, mind a származási országokban, mind a célországokban. Ez az országok előnyére szolgálhat. A migráció azt is jelentheti, hogy emberi erőforrások állnak rendelkezésre az adott országban, de ez persze csökkentheti a helyi munkaerőpiacon a nyomást is. A származási országba való visszafogadás egy másik pozitív hozzájárulás ehhez a folyamathoz. Több száz milliárd eurós összegről van itt szó évente, hozzájárulva ahhoz, hogy a külső sokokat kivédjék, és ennek az összegnek jó részét beruházásokra lehet fordítani. Az Európai Unió megpróbálja ezeknek a transfereknek a költségét csökkenteni, hogy ezek gyorsabbak, olcsóbbak és biztonságosabbak legyenek. Azzal, hogy például létrehoztuk az afrikai átutalási irodát az Afrikai Unióval együttműködésben és a Világbankkal együttműködésben, és ez az Afrikába irányuló átutalások szempontjából egy központ lesz. Aztán felmerül a nemek közötti egyenlőség kérdése is, hiszen ezek az átutalások általában az otthon maradt családokat támogatják, közvetlen hatással vannak az ő jólétükre, egyre inkább azonban nők is kivándorolnak hazájukból, és ők általában hosszabb ideig küldenek haza pénzt, ezeket a fejleményeket is figyelembe kell venni a szakpolitikáink kialakításában. Mindannyian tudjuk, hogy a pénz átutalások jelentősége ez, továbbra is fontos lesz, az országok fejlesztésében. Ezt networkinggel lehet megoldani információcserével, beruházásokkal, a fejlesztési projektek támogatásával, a diaszporák fejlesztése is igen lényeges terület. A 15 millió eurós kezdeményezés, amelyet a bizottság indított nemrégiben, hozzá fog járulni a származási országoknak való segítségnyújtáshoz. Strukturális, strukturált dialógust kell fenntartani a diaszpora szervezetekkel, a célországok a maguk részéről üdvözlik a munkaerő érkezését, ha képzett, ha nem, a, amely segíti a gazdasági ágazataik fejlesztését. A válság idején erre is fel kell hívni a közvélemény figyelmét a közegészségügy, építőipar mind hasznot húz, úgymond a migrációs folyamatokból, figyelembe véve ezeket a hatásokat a migrációs politikában azt is feltételezi, hogy olyan politikai döntéshozatalt kell alkalmazni, amelyet általában a belügyi és igazságügyi minisztériumok irányítanak, de bele kell szólniuk ezeknek a politikáknak az alakításába, a szociális minisztériumoknak, külügyminisztériumoknak, stb. Amit itt most csinálunk ezen az OECD konferencián, hogy a különböző felek megpróbálnak akár szimbolikusan is létrehozni egy új módszert a politika fejlesztésre, kidolgozására, hasonló célok elérésére az Európai Unió globális megközelítést alakított ki 2005-ben a migráció tekintetében, azóta megpróbált a harmadik országokkal megfelelő partnerséget fenntartani, bevonni ebbe a migrációs és menedékügyi kérdéseket kiegyensúlyozott módon. Emlékeztetném önöket, hogy Afrika és az Európai Unió közös stratégiai partnerséget hozott létre Lisszabonban 2007-ben, és ez lehetővé teszi számunkra, intenzív dialógussal, hogy közös célokat érjünk el. Ennek megvan a lehetősége, hogy a politikai koherenciát elősegítse, segítve az interakciót, a migráció, foglalkoztatás, emberi jogok elősegítése hasonló célok között. És ezt egy, egy egyedülálló együttműködési kereten belül teszi meg Európában és Afrikában. Az agyelszívásról már szó volt, Pötering úr említette, ez egy igen érzékeny kérdés és nagyon összetett. Több javaslatot is tett a bizottság, különösen arra nézve, hogy olyan politikákat alakítsunk ki, amelyek a jól képzett emberek megtartását segíti elő a származási országokban, erre nagyon nagy szükségük van. Az ilyen politikáknak az alapja a képzés, az ösztönzők, illetve a migránsok visszatérésének támogatása. Ez Afrika szempontjából nagyon lényeges. Emberi erőforrásokban nagyon nagy lehetőségekkel rendelkezik ez a kontinens, de nagyon fontos, hogy gondosan kezelje a migrációs áramlatokat. A legális migrációra is összpontosítanunk kell, de az agyelszívás jelenségét nem szabad szem előtt éveszteni partnerországokban, Maliban legutóbb központokat alakítottunk ki ennek a jelenségnek a kezelésére. Később majd erre visszatérünk. A Mali kolléga itt van a teremben, ő fog erről beszélni. Az ilyen kezdeményezések csak akkor vihetők sikerre, hogyha a mobilitást és a legális migrációt elősegítik. A globális megközelítésnek is része ez, és más szempontja is vannak ennek, mint például a fejlesztés, migráció, legális migráció elősegítése. Az ilyen politikai partnerségek nagyon fontos példák arra, hogy hogyan tudunk konkrét javaslatokat tenni ilyen fontos kérdésekben. A politikai koherencia alapvető jelentőségű, annak érdekében, hogy koordinált, struktúrált módon tudjunk választ adni a globális kihívásokra. Ezt a többlet mérföldet együtt kell megtennünk a koherencia érdekében. Ez nem könnyű feladat, de erőfeszítést kell tennünk. Kikapcsolódott a mikrofon. Figyelembe véve az évezredre kitűzött fejlesztési célokat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Uh, Köszönöm szépen Wallström asszonynak, az alelnök asszonynak, és most pedig megadom a szót az utolsó nyitó hozzászólónknak, az OECD helyettes főtitkárának, Mário Amánónak. Tessék, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Pöttering elnök úr, Wallström biztos asszony, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Parlamentbe meghívtak. Először is engedjék meg, hogy Pöttering úrral és Wallström asszonynal értsek egyet, és én is hangsúlyozzam az európai parlamenti képviselők szerepét, fontosságát abban, hogy a koherens szakpolitikák kérdését hangsúlyozzák. A szakpolitikák koherenciája a fejlesztés és a migráció politika területén rendkívül fontos ezen nagy kihívásokat rejtegető időszakban. Mind a fejlődő, mind a fejlett országok gazdasági és pénzügyi válsággal küzdenek, és egyre emelkedik a munkanélküliség. A fejlesztési politika koherenciája még a jó gazdasági időszakokban is nehéz, úgyhogy még többet kell tennünk annak érdekében, hogy a válság idején is kezelni tudjuk ezt a kihívást. Az OECD mindent megtesz annak érdekében, hogy válaszoljon a válság kihívásaira. Leg, legutóbb kiadtuk a stratégiai válaszunkat a pénzügyi és gazdasági válságra, válságra, és hangsúlyoztuk ebben, hogy mennyire fontos segíteni a kormányokat abban, hogy a válságra választ találjanak, és megragadják az alkalmat arra, hogy erősebb, tisztább és tisztességesebb világgazdaságot hozzanak létre. A válság hatása a fejlődő országokra a gazdasági fellendülést az OECD területén is befolyásolni fogja. Főtitkárunk, Kuria úr nagyon sajnálja, hogy nem tud itt lenni ezen a konferencián, és a DAC elnöke, Deutscher úr, hamarosan önökhöz fog szólni. Ő felszólított múlt októberben arra, felszólította a legnagyobb donorokat arra, hogy a fejlesztési ígéreteiket tartsák be a gazdasági lelassulás mellett is. A kormányok, amelyek a DAC egyezményt aláírták, egyetértenek abban, hogy fenn kell tartani a segítségnyújtást. A protekcionizmust el kell kerülni, és a világkereskedelmet továbbra is nyitottan kell alakítani. Ahhoz, hogy fenntartsuk a növekedést és a fejlesztést. Hadd hangsúlyozzam, hogy a fejlesztési segítségnyújtás, a fejlesztés nagyon fontos része, de ez csak egy része a puzzle-nek. Miért olyan fontos a szakpolitikák koherenciája a fejlesztési politika területén. Hadd mondjak néhány szót arról, hogy mit jelent a fejlesztési szakpolitika koherencia, és miért gondoljuk azt, hogy ez rendkívül fontos kérdés a politikusok számára. A független globális gazdaságban a szakpolitikák hatása az OECD országok és a feltörekvő országok, Brazília, Kína és India szakpolitikáinak a hatása globális dimenziót ölt. Így tehát a globális szegénység csökkentésének a célját csak úgy tudjuk elérni, hogyha a kormányok biztosítják azt, garantálják azt, hogy a szakpolitikáik nem csak a segítség, segélynyújtási szakpolitikáik, hanem egyéb politikáik is aláhúzzák és alátámasztják a fejlesztési politik, politikájukat. Önök politikusok nagyon jól tudják, hogy a nemzeti szinten folytatott vitákban, amelyek a biztonság erősítéséről szólnak, vagy a nemzeti versenyképesség mm, erősítéséről szólnak, ezek gyakran a szegénység csökkentési célok mögött maradnak előtt, elő, ezek a segítségcsökkentési célok elé kerülnek ezek a célkitűzések. A szakpolitikákat alakítók számára rendkívül fontos az, hogy megpróbáljanak egyensúlyt teremteni, bár ez nem mindig egyértelmű. El kell ismernünk, hogy ismernünk, hogy a teljes mértékben koherens politikák lehet, hogy politikailag nem megvalósíthatóak. Az inkoherens politikák azonban mindenképpen hatékonytalanok és hatástalanok, teljesen mindegy, hogy milyen célokat tűztünk ki, az inko, inkoherencia, a következetlenség árát az adófizetők fizetik meg, és a szegények a fejlődő országokban. A fejlesztési dimenzió elhanyagolása rövid távú látásmódról tanúskodik, és alá fogja ásni a célok, meg, a célok elérését. Az OECD fejlesztési együttműködési jelentése 2007-ben úgy fogalmazott, hogy minden országnak érdeke, hogy a fejlődő országok fenntartható és széles alapokon nyugvó fejlődés ösvényére lépjenek. A szakpolitikák példái amelyek alá támasztják a fejlesztési célkitűzéseket, ezek fennmaradnak, és legyen szó akár a mezőgazdasági támogatásról, a klímaváltozásról, a halászati források túlságos kiaknázásáról, az egészségben dolgozók, egészségügyben dolgozók migrációjáról, vagy a vagy a kereskedelmi kapcsolatok fenntartásáról. Az OECD e, elsődleges szerepet játszott a szakpolitikák koherenciájának támogatásában az 1990-es évek eleje óta. Az OECD többször is hangsúlyozta, hogy milyen fontos szerepet játszik a fejlesztési célok elérésében. Egymástól kell tanulnunk, így tudjuk a, politik, a szakpolitikák koherenciáját elérni. Tavaly júniusban az OECD miniszterei elfogadták a fejlesztési szakpolitikai koherencia miniszteri nyilatkozat, nyilatkozatát az EU nyelvére lefordítva, ez azt jelenti, hogy a PCD ma az OECD eh, joganyagának része. Ez a nyilatkozat eh, tartalmazza azt a pontot is, mely szerint a PCD alapvető komponense a eh, fenntartható gazdaságnak, illetve a globális kívásoknak adott, kívásokra adott válaszoknak. A miniszterek megerősítették, hogy továbbra és a migráció területén és egyéb területeken is fenntartják a kötelezettségeiket, és ezeknek továbbra is megfelelnek. A migráció és a PCD kérdése. Miért fontos a migráció a PCD esetében? Ezért először is azért, mert az átfogó politikák a migráció előnyeit alátámaszthatják a fejlesztési eredményekben. Másodszor a migráció példaértékű arra, hogy milyen hatalmas politikai kihívásokkal néznek szembe egyes országok, amelyek szeretnék a PCD teljes mértékben elérni. A jól menedzselt munkaerő migráció előnyös lehet a fogadó országok számára, és hatalmas előnyökkel járhat a származási országok számára is. A pénzátutalások a származási országokban a jólétet növelték, és ezeknek köszönhetően a képzésbe és az egészségügybe sokkal többet tudnak már befizet, beruházni. A származási országokba való visszatérés visszatéréssel a tudás és a technológia transferére is sor kerül, és fellendül az üzleti élet, és a munkaerőpiac is fellendül a származási országokban. Egyértelmű, hogy a kisebb országokban a migránsok a népesség nagy részét teszik ki, Közép-Amerikában, Karib térségben, a csendes-óceáni szigeteken például. Itt a pénzátutalások a GDP mérhető részét teszik ki. Más országban, más országokban ezeknek a hatása sokkal inkább helyi, és ezek privát privát átutalások és privát magán döntésekből adódnak ezek. De ezek a döntések is lehetnek olyanok, amelyeket a nemzeti szociális politikai illetve a gazdasági tényezők ösztönöznek. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a növekedés, a gazdasági növekedés növelheti a foglalkoztatási lehetőségeket is. Egyre több háztartás engedhet meg magának többet, és a gazdasági sikert tehát a nagyobb nemzetközi migráns folyamatok kísérhetik. A migrációs politika mindenképpen fontos a fejlesztési politikai koherencia megvalósítása szempontjából az OECD számára is. Mi a helyzet a migrációval és a pénzügyi és gazdasági válság összefüggésével? Három konkrét eredményt említhetek ebben az összefüggésben. A, a bevándorlók integrációja a munkaerőpiacra, a pénzek hazautalása, illetve a nettó migrációs áramlatok. Korábbi tapasztalataink azt mutatják, hogy a bevándorlókat a legnehezebb integrálni a munkaerőpiacra a gazdasági visszaesés esetén. Ők veszítik el leginkább a munkájukat, és a bevándorlók sokkal nagyobb kockázatnak vannak kitéve a hazai munkakeresőkkel szemben, és kevésbé kapnak munkát akkor is, amikor újra fellendül a gazdaság. Az elmúlt években a hatalmas nagy pénzátutalásokra került sor a migránsok részéről, de ez lelassult. Aztán ezzel egy időben azt is meg elmondhatjuk, hogy a pénzek hazautalása kevésbé ingadozik, mint például az exportbevételek vagy a tőkeáramlás. És a kevesebb, azonban a kevesebb pénz átutalás megnehezíti az otthon maradottak életét. Vajon a migránsok ezek után hazatérnek, vagy a rosszabb, e-, előfordulhat az, hogy a rosszabb foglalkoztatási lehetőségek az OECD országokban azt eredményezik, hogy azt kell, hogy várjuk, hogy ezt várjuk, de a foglalkoztatási kilátások a származási országokban is romlanak. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kettő közötti különbség, tehát a hazai lehetőségek és a külföldi lehetőségek eh, közötti különbség és hézag az, ami ösztönzi a migrációt, és ez a migráció motorja. Továbbra is azt várjuk, hogy a tömeges hazatérés még mindig eh, korlátozott. A gazdasági válság a eh, munkaerő migrációt, a az OECD országokban eh, a munkaerő migrációnak kisebb prioritást adott. És nem szabad elfelejtenünk, hogy az OECD országoknak szembe kell nézniük több kihívással is, ezek között szerepel a az öregedés, a társadalom elő, előregedé, előregedése. És a, egyre növekszik a munkában eltöltött időszak, egyre növelik, egyre magasabb a nyugdíjkorhatár, és ez számos kihatással lesz. Az OECD országoknak továbbra is számít, országok továbbra is számítanak a bevándorló munkavállalókra. És ez az elkerülhetetlenség, ami egyértelművé teszi, hogy rendkívül fontos egy működő és hosszú távú bevándorlási politikát kidolgozni. Ezt a végkövetkeztetést a válság csak egyértelműbbé teszi. Végeredményben egy szót hadd szóljak a közvitáról. A, ez a téma rendkívül fontos a közvélemény számára, és sokan, sok politikus, illetve kormányzati szóvivő beszél erről a kérdésről, és az ő feladatuk az, hogy példaértékű beszédeket mondjanak, és példaként álljanak a közvélemény előtt. Ez nem azt jelenti, hogy cenzúrázni kell a rossz híreket, de azt jelenti, hogy a közvélemény felé megfelelő üzenek, üzeneteket kell közvetíteni, és beszélni kell arról, hogy a bevándorlók milyen pozitív hatással vannak a gazdaságra és a szociális társadalmi életre egyes közszereplők számára egyszerű, pejoratív üzeneteket közvetíteni a bevándorlókról, és ezt pedig nem szabadna megengedni. A parlamenti képviselők, illetve az EU, az OECD és egyéb szervezetek feladata az, hogy a jövőbe tekintsenek. Tudjuk, hogy a legjobb döntéseket nem lehet hogy a legjobb döntéseket nem lehet a válság közepette meghozni, bár mégis döntéseket kell hozni most is a vita, amely most is folyik erről a kérdésről, a politikusokról, a különböző országok politikusairól, ez rendkívül fontos eleme annak, hogy egymástól tanuljunk és szövetséget kössünk. Ez aláhúzza azt is, hogy a bevándorlás egy globális jelenség, amelyre globális válaszokat kell adni. Remélhetőleg ez az OECD és az EU együttműködését erősíteni fogja, és az Európai Parlament is segít nekünk a válaszok megadásában. Köszönöm szépen! Uh, Köszönöm szépen uh, Amano úrnak, és most pedig megadom a szót uh, a hozzászólóinknak. Ezzel egy időben arra kérem őket, hogy röviden szóljanak hozzá, mert két-három percben, mert már elkéstünk. 12.30-kor kell lezárnunk a délelőtti ülést, de egy pár percünk azért még marad. Deutscher úr, akit szeretnék bemutatni, az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottságának az elnöke, tehát ez a DAC. Korábban 2002 és 2008 között a Világbank egyik igazgatója volt, és azelőtt pedig Kosztarikában dolgozott fejlesztési témában. Dolcsor úr, örülök, hogy itt van, és meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, hadd mondjam el, hogy nagyon örülök annak, hogy a politikai, szakpolitikák koherenciája, ez a téma rendkívül fontos. Meg vagyok győződve arról, hogy a PCD mennyire fontos. Úgy gondolom, hogy a jövőbeni egy, fejlesztési együttműködés nagy részben a nagyobb szakpolitikai koherenciától függ. De van már egy másik meggyőződésem is, amelyet szeretnék megosztani önökkel, ez pedig az, hogy az elmúlt években a fejlesztési ágazat nem működött egyet, együtt eléggé a parlamenteken és a parlamenti képviselőkkel. És ez a donorországokban, mint pedig a partnerországainkban érvényes, úgyhogy nagyra értékelem, ezt a konferenciát. Az elkövetkezendő 5-10-12 percben eh, szeretnék eh, beszámolni önöknek eh, arról, hogy a gazdaság és a pénzügyi válság mit jelent számunkra, mit jelent ez a fejlődő országok számára. Ez a valóság. Ők és mi a donorok, ezzel kell, hogy szembenézzünk. Hadd osszam meg önökkel azt, hogy a válság idején a politikai koherencia miért fontosabb, mint már pármikor előtte. Néhány hónap előtt, eh, hónappal ezelőtt eh, az volt a vélemény, hogy az a vélemény uralkodott, hogy a fejlődő országokra nem igazán lehet hatással a pénzügyi válság. Ez azonban megváltozott. Konkrét kockázat merül föl azzal kapcsolatban, hogy a fejlődő országok esetleg a jelenlegi válság legnagyobb áldozatai lehetnek. Mi a helyzet a válság mértékével? A Világbank szerint egy százaléknyi világgazdasági csökkenés további 20 millió embert taszít a szegénységbe. A legújabb IMF előremutatások vagy prognózisok szerint a világgazdaság fejlődése 2007-es 3,7%-ról 2009-re 0,5%-ra csökken, és ezzel további 70 millió személyt taszít, vagy ember taszít a szegénységbe és mindez még hozzáadódik ahhoz, hogy 2008-ban körülbelül 100 millió ember taszított 2008-as év 100 millió ember taszított az extrém szegénységbe az élelmiszer és az üzemanyag válság miatt. A rossz hír az az, hogy egyre rosszabb a helyzet, egyre rosszabb előrejelzéseket kapunk a nemzetközi szervezetektől, az OECD-től is. Ezek mind-mind lefelé korrigálják az előre a prognózisaikat. A növekedés a szegénység csökkentésének a legnagyobb motorja, és ez most kockán forog. Most hadd mondjam el, hogy hadd mondjam el, hogy a gazdasági ö, csökkenés, visszaesés az OECD országokban milyen hatása lehet a fejlődő országokra az exportok, a ö, ö, magánpénzátutalások és a segítségnyújtás is felmerül. Ezek azok a csatornák, amelyeken keresztül a válság hatással van a, a fejlődő országokra. Először is beszéljünk a az exportról. 2009-re valószínűleg a világkereskedelem csökkenni fog, az 1982-es recesszió óta először. Ez azonban nem minden. A kereskedelmi finanszírozás szinte finanszírozási csatornák szinte kiszáradtak, és olyan pontra érkezett ez el, hogy egyes országok akár a barter kereskedelemre is visszatérhetnek. Um, ami a pénzügyi átutalásokat, vagy pénzek átutalását illeti, a legutóbbi ősz alkalmával úgy azt vártuk, hogy ezek körülbelül felére csökkennek, egy milliárd USA dollárról 2007-ben körülbelül 500 milliárd USA dollárra egy billiós a dollárról kb. 500 milliárd USA dollárra 2008-ra, de ez itt nem áll meg. 2009-ben ezek az átutalások 165 eh, milliárdra átutalásokat 165 milliárdra becsüljük, és ez kb. 80 os csökkenést eh, jelent. Ez a kiváló teljesítménnyel rendelkező, bár eh, alacsony jövedelmű országokban, mint Kenya és Gána is hatalmas megrázkódtatást jelent. Ez azt jelenti, hogy egyes kormányoknak fel kell lépniük, és a válságot csillapítaniuk kell. Ami a pénzátutalásokat, magánpénzátutalásokat illeti, ez nyilván csökkenni fog, ahogy a migránsok jövedelme is csökken. Ezekben az országokban, ahol a privát pénzügyi pénzátutalások fontos szerepet játszanak, ott gyakran ezek meghaladják a tőkeáramlást is. Ráadásul a legszegényebbeket érinti ez és ezeknek, ezeknek a magánpénzátutalásoknak hatalmas jelentőségük van a szegénység csökkentésében is. Mi a helyzet a segítségnyújtással, a segélyek kifizetésével? Valószínűleg az a kockázat is felmerül, hogy a segély kifizetések is nyomás alá kerülnek. Hogyha megnézzük a 91-92-es recessziót, 22 százalékkal csökkent az ODA, és 2003-ig tartott, míg ez újra elérte, tehát 10, évbe kerül, 10 évig tartott, míg ez a segélykifizetés újra elérte az eredeti szintet. Azonban a e, hivatalos e, segítségnyújtás, fejlesztési segítségnyújtás, vagyis az ODA, e, ezt a válság erősítette, növelte. Sokan beszéltek arról, hogy a segély kifizetés, a fejlesztési célokkal kifizet, célokra kifizetett segélyek viszonylag nem annyira jelentőség, jelentősek. Azonban az igazság az az, hogy az alacsony jövedelmű országokban még mindig a segélyek jelentik a legnagyobb forrást. 2005-2006-ban az ODA az alacsony jövedelmű országokra 48 milliárd dollár volt, kétszer annyi, mint a kereskedelemből való jövedelem, illetve a privát pénzátutalások. Amánó úr már beszélt uh, uh, arról, hogy az OECD országoknak a válság alatt is növelniük kell a segélykifizetést, és el kell kötelezniük magukat a korábbi eredeti segítségnyújtási céljaik mellett. Nagyon fontos, hogy ezeket az ígéreket, ígéreteket betartsák. Korábban a válságok alatt a segélykifizetéseket csökkentették egyes országok. Arra kérem a donorországokat, hogy tartsák be az eredeti kötelezettségvállalásaikat. A segélyfizetések növelése azt jelenteni, hogy az alacsony jövedelmű mm, fejlődő országok továbbra is függnek a segélyektől, hogyha a segélyeket csökkentik, akkor egyéb forrásoktól fognak függeni. Ez további sokhoz vezethet. A gazdasági tevékenység, tevékenységre is kihatással lehet ez. A szegény országok nem lehetnek a pénzügyi piacok válságának a gazdag országok pénzügyi piaci válságának az áldozatai. Hogyha visszatekintünk, 2008-as év a válság ideje volt. Élelmiszerválság, üzemanyagválság, illetve most a pénzügyi és gazdasági válság. Ezek mind globális válságok. Mindezekre nemzetközi megoldásra van szükség. Ezek megmutatták azt, hogy az izolált válaszok nem elegendőek, és megmutatták azt is, hogy a nemzeti válaszok, tehát az egyes országok részéről egyedül adott válaszok sem elegendőek. A globalizált világban koordinálni kell a válaszadást is, és a segítségnyújtást is, és a fejlődő országokat be kell vonni a segítségnyújtásba, ennek a megtervezésébe és végrehajtásába. A nemzeti politikák még mindig elmaradnak a globalizáció valósága mögött. Ezeket még mindig a nemzeti kilátások dominálják, és elveszítik ezek a valósághoz való viszonyukat, a globális problémákra nem tudnak választ adni. Ahhoz, hogy a globalizáció működjön, a multilateralista megközelítést kell alkalmazni. A válság, amelyben most vagyunk éppen, ez élet-halál kérdése a fejlődő országok több millió lakója számára. Alapvető jelentőségű a hosszú távú globális gazdasági prosperitás, a globális stabilitás és biztonság szempontjából. A politikai napirend része kell, hogy ez legyen. Éppen ezért Éppen most a pénzügyi válság idején a fejlesztési együttműködés központi elem kell, hogy legyen, A stratégiai nemzetközi választ kell adni a globalizáció kihívásaira. Az ODA egyedül nem viselheti a fejlőd, fejlesz, a fejlesztés terhét a partnerországokban. Azonban a fejlesztési politika kulcsfontosságú szerepet játszik, és ezt meg kell valósítani. A, itt merül föl a politika, a szakpolitika koherenciája, és éveken keresztül a DAC folyamatosan figyelemmel kísérte ezt a kérdést a peer review-ban. És a nemzetközi, illetve az intézmények közötti egyezményekre koncentrált hogy a politikai koherenciát erősítse. Három politikai koherencia politika koherenciai kérdést határozott meg, a kereskedelmet, a környezetvédelmet és a migrációt. Végezetül, elnök úr, nem tudok csak hangsúlyozni szeretném, hogy mennyire egyetértek azzal, hogy a donorországokat, kormányokat emlékeztetnünk kell arra, hogy tartsák be a kötelezettségeiket, éppen most ebben a gazdasági eh, és pénzügyi válságban jobb eh, együttműködésre van szükség, jobb minőségre, a szakpolitikák koherenciájára, eh, több pénzügyi befektetésre a fejlődő országokban, annak érdekében, hogy elérjük azt, amelyre mindannyian szükség, mindannyi, amely, ami mellett hát mindannyian letettük a garast, a millenniumi fejlesztési célokat. Köszönöm. Thank you very much, Ed Köszönöm szépen. Most megadom David Argles úrnak a szót. Ő a Manpower Global Corporate Affairs részlegének vezetője. Jól ismert szakértője a munkaerőpiaci trendeknek, és jelentős tapasztalattal rendelkezik fejlődő országokban és a, a munkaerőpiaci stratégiák kialakításában. a Nemzetközi Migrációs Szervezet nél munkálkodik, illetve az Egyesült, illetve az ENSZ bevándorlásügyi főbiztosságánál. Köszönöm szépen, kedves vendégek, képviselők, és hogyha még vannak itt hétköznapi emberek, mint én, akkor nekik is jó napot kívánok. Én a az üzleti közösséget képviselem, a Manpower az egyik legnagyobb munkáltató a világon, kormányzaton kívül. Évente 5 milliárd, millió munkavállalóval foglalkozunk és dolgozunk. Én, amikor Davosban voltam, akkor úgy gondoltam, hogy 50 céget képviselek, tehát én most a 100 legnagyobb cég közül 50-et képviselek, nagyon nagy munkáltatók vagyunk, és különösen nagy jelentésűek ez, ez a jelenlegi gazdasági válságban. Davosban voltam, aztán tegnap Mexikóból jöttem, Juárezből, előtte Kambodzsában voltam, és nagyon sok mindenkivel beszéltem, beleértve hétköznapi embereket is, a válság hatásai tekintetében az IOM-ben felismerjük, hogy több mint 250 millió migráns munkavállaló van a világon, és ez 400 millióra fog növekedni a következő 10-12 évben. Ennek egy viszonylag nyilvánvaló az oka. A klímaváltozás, természeti katasztrófák, aztán politikai katasztrófák, illetve politikai problémák, valamint gazdasági problémák. Ez nem fog megszűnni, hiszen a gazdasági színvonal mindig különböző lesz a különböző részein a világnak. Vannak tehát formális és nem, informális, és nem formális határok is a világon belül. A migrációt sokszor jó, dolognak tartják általában gazdasági felendülés során, és rossz dolognak, amikor a gazdaság gyengélkedik. Látjuk minden nap ennek a hatásait több mint 5000 irodánkban világszerte. Látjuk, hogy a gazdaságilag hátrányosabb teljességekből érkező emberek más helyen keresnek munka lehetőséget, és kevesebb védelmet élveznek a munkahelyeiken, kevesebb választási lehetőségük van, vagy maradnak, vagy elmennek, tehát rosszabb feltételekkel is vállalnak munkát. Általában formális és informális határ akadályaik is vannak a választási lehetőségek tekintetében. Nem csak a határokon átnyúló mozgásokról van itt szó, hanem több tízmillió belső migráns is van nagy országokban, mint Kína, Oroszország vagy India, és ez megkettőzheti a migráns munkavállalók számát. A menekültügyi főbiztosságon eh, is látjuk, hogy eh, van egy új kategória, a városi menekült. Mondanék erre példákat is a kínai holdúj év során több millió kínai érkezett haza, aki elvetette a munkáját. Spanyolországban 15%-kal csökkent a foglalkoztatás, és sokan, sokaknak pénzt fizettek, hogy menjenek haza. És sokan még buszutakat is megfizetnek, hogy hazamehessenek a migráns munkavállalók. Mexikóból és dél-amerikai országokból és több millió bevándorló érkezik az USA-ba dolgozni, és ők tartják életben az USA gazdaságát. Juarezbe évente negyedmillió embert küldenek vissza Amerikából, sokan Amerikában születtek már, és nem is beszélnek spanyolul, vagy legalábbis a mexikói spanyol nyelvjárás nem beszélik Mindennek a hatása nyilvánvaló. A munkavállaló migránsokkal célországaiban súlyos problémát jelentenek ezek a jelenségek. Indiában 18 milliárdra csökkentek az átutalások, Kínában 25-ről 20 milliárdra csökkentek, Fülöp-szigeteken 17 milliárdról 10 milliárdra csökkentek idén. Képzeljék el, hogy milyen hatással lehet ez a származási ország közösségére. Nem csak fejlődő országokban jelen, van ez jelen, hanem Franciaországban 12-ről 6 milliárdra csökkent idén a visszatérő migránsok általában társadalmi problémát jelentenek, társadalmi terhet azokban az országokban, ahol egyébként is jelentős a, a munkanélküliség, több mint 30%. Nézzük, az üzleti közösség mit tehet. Látjuk, hogy Sokat beszélünk a célokról, a koherens politikai célokról és a szabályozásokról, de nincsenek szabályozások, csak nemzetállami szinten, nemzetállami szinten szabályozzák a migrációt, és itt le is áll a történet. Nagyobb nemzetközi rugalmasságra van szükségre a munkavállalásban, ez több termelést jelent, rugalmasságot, és nagyobb fogyasztást, és ez mindenkinek javára szolgál a munka mobilitása, a munkavállalók mobilitása jó dolog. A munkavállalók azért jönnek, mennek egyik országból a másikba, mert ez fejlődést jelent, előrelépést a számukra, és ez demográfiai szempontból is lényeges. Európa a következő időszakban 50 millió munkavállalót veszít el demográfiai okokból. Ott van Egyiptom, Törökország nagyon hasznos volna bevenni őket az Európai Unióba, hiszen ők növelnék a munkavállalók számát. A szabályozás hiánya és nehézséget jelent. 35-ről 50 millióra fog a következő 7 évben növekedni a menekültek száma, az embercsempészet is egy növekvő jelenség. Ki használják az ilyen embereket a munka erő migrációjában segítséget adunk az kormányzatnak és a nem intézményeknek. A Manila protokoll jelentette azt a segítséget, amelyet a nemzetközi munkaerőpiaci eszközökben elvárhatunk. A legutóbbi három évben három foglalkoztatási minisztert bocsátottak el az ILO tárgyalások miatt, úgyhogy nagyon bátornak kell lenni annak, aki változást akar ezen a téren. Az Egyesült Arab Emirátusoknál próbáltuk elérni, hogy változást tudjunk elérni Vietnámban, amikor közös vállalkozást alapítottunk a kormányzattal, Kínában tanácsot adunk a kínai kormányzatnak, hogy megfelelő megoldásokat találjon a vidéki városi migrációra. Dél-Afrikában is dolgozunk, hiszen ott is jelentős migráció zajlik Zimbabvéből városi bevándorlók és gazdasági menekültek mondhatják, hogy ez nem a mi dolgunk, de igen, ezt megpróbáljuk egyfajta üzleti keretben megoldani. Következtetésként annyit tudok elmondani. Tudom, hogy nem vagyok nagyon népszerű ebben a körben, az üzleti szereplők általában nagyon egyszerűen fogalmaznak. Ez így is marad. Fel kell ismerni a demográfiai problémát, ezt még nehezebbé teszi a gazdasági válság, ez nem fog egyik napról másikra megváltoztatni. Létre kell hozni a körmigráció ellen struktúrákat, megoldásokat. A dohai fordulót soha nem fogják lezárni. Arra kérnék mindenkit, hogy forduljon magába, Nézzék meg, hogy hogyan lehet produktívá tenni a foglalkoztatási migrációt. Tava, múlt héten a kongresszusban is próbáltam ezt elérni, hogy előrelépést elérjünk és foglalkoztatási megállapodást kössünk. Az EU-nak két oldalú megállapodást kell kötnie Indiával, Pakisztánnal, Kínával, Bangladesen, Marokkóval, az Európának, Európának E, e, Egyiptommal e, és Törökországgal kell megállapodást kötnie. Európának szükség lesz az egyiptomi 93 millió munkavállalóra. Sok kétoldalú megállapodásra van szükség, hiszen globális keretek nem állnak rendelkezésre. A következő kérdésekben aztán majd abba is hagyom. Megfelelő bevándorlási jelöltek kiválasztása, kvalifikáció, tanúsítás, képzés a migráció előtt, csere, protokoll, biztos átutalás megoldások a bevándorlók számára, megfelelő társadalombiztosítás, illetve visszatérési mechanizmusok, hogy visszatérhessenek és hozzájárulhassanak hazájuk fejlődéséhez Végül pedig meg kell akadályozni, hogy ügynökök és kormányzatok bevonják az adott érintettek útlevelét és dokumentumait, stb. A, az üzleti közösség részéről mi úgy gondoljuk, hogy meg tudják önök ezt oldani, csak ezt meg kell kezdeni, ezt a munkát. Szeretném, hogyha ezt már ma megkezdenék. Köszönöm szépen. Nos, hát itt körbenéztünk az egész világon. És egy ilyen hatalmas feladatokat rót ránk. Három hozzászólásra van időnk, de kérek mindenkit, akik jelentkeztek a szólásra, úgy értsék meg, hogy délután kapnak majd szót mindenki lehetőséget kap erre, hogy hozzászóljon, de ma délelőtt három, maximum négyen kapnak szót. Mindenki két percben kaphat szót. Livi Bacci úr, Olaszországból, az olasz szenátus képviselője. Kettő perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen ezeket az előadásokat, és köszönöm szépen különösen az utolsó előadást, amely a világ migrációjának fontos kérdéseit domborította ki. Ezeket a funkciókat, amelyeket eh, és hiányosságokat, amelyeket felvetett, fontos, hogy eh, kezeljék, de még nincsen senki sem, aki a globális migráció kezeléséért felelne, akik az egészségügyi, um, munkaügyi szabályozást uh, magukra vállalnák. Ez egy hatalmas hiányosság, és nekünk politikusoknak ezt a napirendre kell írnunk. Két hatalmas problémát látok Egyrészt a szabálytalanság problémája, az USA-ban 12-13 millió illegális bevándorló dolgozik. Nálunk az Európai Unióban 5 és 8 millió közöttre tehető a számuk becslések szerint. Ezek azok a munkavállalók, akiknek nincsen tartózkodási engedélyük, akik egész egyszerűen illegálisan vándoroltak be. Az Európai Unió joggal akarja megán, megakadályozni az illegális bevándorlás, de azt sem szeretnénk, hogy tömegesen kelljen kitoloncolni az embereket. Mit csináljunk ezzel az 5, 6, 7 vagy akár 8 millió migránssal? Milyen szakpolitikát tudunk javasolni? Második észrevételem, és ezzel zárom is mondanom, hogy a cirkuláris vagy a körkörös migráció problémáját érinti. Nagyon fontos kérdés ez, hiszen fontos, hogy az állandó végleges migrációt a cirkuláris vagy körkörös migrációval helyettesítsük. Csodálatos. De hát nézzük a 2008-as OECD jelentést, ennek is az első oldalát, amely azt mondja, hogy nagy akadályok állnak a körkörös migráció útjában, tehát ilyen módon nem tekinthetjük ezt a eh, megoldásnak, és most megszakítják az, elő, az előadót questo fa all'incirca il venti per cento dei cinquanta milioni di cui parlava mr harkless. credo che sia un problema. az előadó még egyszer megkapja a szót 50 millióról van szó de hát ez egy 20 százalékos dolog 20 százalék és ezzel megint elveszik a mikrofont az előadótól. És megadom Princess de Szingmának Burkina Faszóból a szót. Tessék parancsoljon. Köszönöm. Euh, bonjour, Jigma Abzeta du Burkina. Jó napot kívánok! Ahogy elhangzott, Burkina Faszóból jövök. Élő példája vagyok annak minden, mindannak a példája vagyok, amiről beszéltek. Franciaországban dolgoztam, és utána visszatértem Burkina Faszóba, és a saját intézményemben dolgozom. Teljesen egyetértek a Manpower elnökének előadásával. Az a fontos, hogy a migránsok visszatérhessenek és gazdagíthassák a saját országuk működését. And, uh, on souhaite aussi des solutions. nagyon gyors és nem sokba kerülő megoldásokra van szükségünk, és képzőközpontokra is szükségünk van. Ezen felül pedig az emberi tőke gazdaságba áramoltatásának lehetőségét kell megteremteni, és a lakosság eh, igényeit figyelembe kell venni, a két percet be szeretném tartani, ezért zárom mondandómat. A magánágazat eh, kezdeményezésére ezeket az eszközöket már igenis elfogadták, éppen ezért nagyon hasznos volna például a Manpower-rel is együttműködni, hogy lássuk, hogy Nyugat-Afrikában mit lehet csinálni, Bagadukuban például egy képző központot építenek. Azért vagyok itt, Misál biztos úr meghívására, hogy e kérdésről beszámoljak. A Burkina Faszói parlamentő elnök is részt vett egyébként a fejlesztési konferencián. Most pedig a spanyol parlament képviselőjének adom a szót. Euh, Köszönöm, Borel úr, hogy euh, elindította ezt a kezdeményezést erre a szemináriumra, amely teljes mértékben szükséges véleményem szerint egy ilyen gazdasági válságban, egy globális válságban, amelyet ma átélünk. Gratulálok különösen Amaro úrnak. Nagyon relevánsnak éreztem hozzászólását. Nem mértek teljesen egyet a Manpower képviselőjével, de ez nem kapcsolódik ahhoz, amit most el akarok mondani. A globális gazdasági válságban a legkedvezőtlenebb helyzetű országok szenvedik meg leginkább a válságot, mégpedig globális élelmiszerügyi válságként, a fejlett országok inkább pénzügyi válságként élik meg ezt a globális válságot. Éppen ezért a fejlődő országok, illetve a feltörekvő országok, Kína, India, Brazília, és nem csak az AKC, hanem a fejlettebb dél-amerikai országok is megszenvedik ennek a krízisnek a hatásait nagyon fontos jelen pillanatban, hogy egyesítsük erőinket a fejlesztési segélyekben, a politikák koherenciájában, és ez hozzájárul a migrációs folyamatok szabályozásához is, hogy emberi, humánus és méltányos körülmények között folyhasson ez a migráció. Ez elkerülhetetlen és nagyon jelentős együttműködést feltételez egy ilyen globális krízisben. Elnézést, hogy egy kicsit húzom az időt, de nagyon fontosnak tartom ezt. A bevándorlók többségében nem fognak visszatérni a, az e, származási országaikban. Nekünk is vannak visszatérési programjaink, nincsenek ezeknek eredményeik, hiszen ne legyünk képmutatók, a bevándorlók nem akarnak visszatérni a származási országba. Megadom egy parlamenti képviselőnek a szót, mégpedig Ana Gomez asszonynak, Portugáliából. Um Köszönöm szépen, elnök úr! Évszázadok óta Portugália mindig kivándorlókat adott a világnak. De egy néhány évtized óta azonban a bevándorlás célországává váltunk. A üzleti közösség, a business community persze soha tehet, sokat tehet, de a cégek voltak éppen okai a világméretű válságnak. A gazdasági és a pénzügyi válságnak. és természetesen mindent nem szabályozhatunk, de ezzel összefüggésben két kérdésem volna Deutscher úrhoz intézve. Egyrészt a, az, az átutalások kérdését vitatnám meg, illetve hogy hogyan azonulnak ezek a működőtőke beáramláshoz. és másrészt kérdezem, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a haza irányuló pénzátutalásokat meg lehessen tartani. Nagyon sok ország ugyanis az OECD keretén belül, vagy a milleniumi fejlesztési célok során tett ígéreteit nem tartják be, és mit lehet tehát tenni helyzet kezelése érdekében? Néhány percet adok arra, hogy a felszólalók esetleg reagáljanak. A Manpower képviselőjét közvetlenül megszólították, úgyhogy talán megadom neki a szót, hogyha szeretne szólni. Csak nagyon röviden, nagyon nehéz válaszolni ezekre a részletes és kiváló kérdésekre, de szeretnék központosítani egy kérdésre, mégpedig az úriember, aki azt mondta, hogy nincsen nemzetközi vagy globális szervezet, amely e, ebben a rendszerben a szabályozásért felel. Pontosan erre van szükségünk. Én ezt mondtam az ENSZ közgyűlésnek, jelentésnek is. Azért gondoltam, hogy fontos lenne, hogy az ION-t, az ENSZ-t, az UNHCR-t bevonjuk ebbe, illetve más nemzetközi és ENSZ szervezeteket, és állítsunk össze egy olyan ügynökséget, amely kifejezetten a munkavállalók mozgására, illetve az emberek személyek mozgására összpontosít. Természetesen figyelmen kívül hagyták a felszólításomat. Csak szeretném megerősíteni, hogy az OECD továbbra is részt vesz ebben a nagyon fontos kérdésben, ennek a megoldásában, és a legnagyobb mértékben megpróbáljuk kihasználni lehetőségeinket a pénzügyi válságból való kilábalás összefüggésében. Köszönöm szépen. Alá kell húznom a politikai koherencia fontosságát ebben az ebben az ügyben. A minisztériumoknak együtt kell működniük a munkahogyi minisztériumokkal. Nincsen elég koordináció, második észrevételem. Továbbra is súlyos aggályaim vannak azzal kapcsolatosan, hogy az adományozó országok nem teljesítik kötelezettségvállalásaikat. Világosá kell tennünk, hogy a fejlesztési együttműködés és ennek a finanszírozása nem jótékonykodás, hanem politikai befektetés, beruházás közös jövőnkbe. Ezt világosá kell tenni a közvélemény szemében és az adományozó országokban a közvélemény azt gondolja, hogy jótékonykodásból, segélyből támogatjuk ezeket az országokat. Nem így van. Ebben jobb munkát kell végeznünk, meg kell győznünk a közvéleményt, a médiát, hogy a stratégiai beruházás, befektetés és nem jótékonykodás. Right, but it's very difficult. Igen, de hát ezt nagyon nehéz megtenni. Nagyon nehéz ezt az üzenetet közvetíteni. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy későn jöttem. De hallom, hogy meglehetősen borús képet vázoltak fel ma délután. Ugyanakkor arra szeretnék emlékeztetni, hogy a politikák, szakpolitika koherenciája területén a migráció fejlesztésében van mit felmutatnunk, hiszen egy globális megközelítésre van szükség a migráció területén. Ez a megközelítés pedig a legális migrációra, a fejlesztésre és az illegális migrációra is ki kell, hogy térjen. Nos, a globális megközelítés veszélyben van a pénzügyi válság okán, és úgy gondolom, hogy ennek csak két következménye lehet. Egyrészt, hogy fenntartsuk a globális megközelítést, másrészt, hogy a pénzügyi válságról mondjunk valamit, nem csak az országba tekintve Ugye most általában az országok magukra figyelnek, nyilvánvaló ez egy jó lépés, helyes lépés, de hiba volna azon országokról megfeledkezni, ahonnan a migránsok jönnek. Ez az oka annak, hogy Barózó elnök úr és a bizottság miért dolgoznak most egy külső stabilizációs csomagon, mondván, hogy mi az EU nem felejtjük el a fejlődő világot, és keresősük az innovatív lehetőségét annak, hogy megsegítsük a fejlődő világot. Hiszem, a gazdasági fejlődést kell támogatni a fejlődő országokban, ez adja az alapját a körkörös migrációnak, és a bizottság válasza ez lesz, meg fogjuk védeni és továbbfejlesztjük a globális megközelítést is. Keressük a fejlődő országok gazdasági megsegítésének lehetőségét. Nos, hogyha senki más nem kér szót, akkor mindenkit arra szeretnék emlékeztetni, hogy egy eh, állófogadásra vannak meghívva, itt egyből az üdésterem előtt 10 perccel túlhúztuk az ülést, tehát 10 perccel később kezdjük az ülést, tehát kérem, hogy legyenek itt kettőkor, de kettő óra tízkor kezdjük a, az ülést. A tolmácsok számára is mondom, kettő tízkor kezdjük a munkát.